során már elmondtam, hanem szeretném most azt a keretet meghatározni, amelyben az eszmecserét ma a szakértőkkel lekívánjuk folytatni. Három olyan elem van, amelyek az eszmecser során szerepet kell, hogy játszanak. Az első elem a stratégiai kérdés itt az Európai Unió emberi jogi politikájáról általánosságban van szó. Fontos, hogy ez a politika konzisztens legyen, Fontos, hogy megfelelő mainstream -je legyen ezeknek az emberi jogi politikai lépéseknek. Fontos, hogy mit teszünk, és hogyan tudjuk ezeket a finanszírozási eszközzel összefüggésbe hozni. És szeretnék még egy dolgot elmondani, ami sok nem kormányzati szervezet számára fontos az Európai Uniónak az emberi jogokról más eszközök keretében, és különösen a politikai párbeszédben harmadik országokkal foglalkoznia kell. Ez a finanszírozási eszköz ennek nem az alternatívája, hanem csak egy kiegészítője, egy másik szint, az a technikai és jogalkotási szint. Itt az a kérdés, hogy milyen lesz a rendelet, hogyan kell azt átdolgozni. Itt egy megfelelő jog alapot kell biztosítani a bizottságnak arra, hogy az emberi jogokat és a demokráciát érintő munkáját értelmesen tudja végezni. Ez egy nagyon összetett vita, és összefüggésben kell látni a költségvetési rendelettel és más Európai Uniós finanszírozási eszközökkel, illetve az általános eljárásmódokkal is. A harmadik megjegyzésem, az pedig egy konkrét gyakorlati dolog, hogyan fogja az Európai Unió a politikáját ott helyben megvalósítani. Hogyan leszünk képesek eh, elérni, hogy megfelelően értékeljék a partnerek a munkánkat. Hogyan tudjuk az emberi jogokat és a demokráciát különleges helyzetekben támogatni. Ez egy olyan pont, amiről már sokszor szóltunk, én magam is tettem, és most megint meg fogom tenni eh, az eljárásmódoknak az összetettsége és nehézkessége, lassúsága, amit ugye a partnereink látnak, nagyon sok nem kormányzati szervezetet, partnert visszatartott attól, hogy az Európai Uniónak az eszközeivel és többek között ezzel a finanszírozási eszközzel éljenek. Ezek lennének tehát azok a témák, amiket meg kellene oldani. Nem biztos, hogy meg tudjuk oldani a, a rendelet keretében, de mindenképpen együtt kell őket kezelni, és ez rá megfelelő idő, ille, időpont. Éppen ezért örülök, hogy a vendégeink elfogadták a meghívásunkat, akiknek ugye különböző hátterük van, szakmai hátterük, Velük fogunk tehát arról beszélni, hogy hogyan tudjuk ezt az eszközt javítani. Jean-Paul Martos, a Lőszóárnak eh, a tudósítója, és az Újságírók Védelmi Bizottságának egy tanácsadója, Carlos Hernández úr, az Európai Demokrácia Partnerségnek a munkatársa, Lilia Revály pedig Tunéziából érkezett hozzánk, aki értékes munkát végzett a tunéziai választások esetében, és egy brüsszeli alapítványnak a munkatársa. Nagyon örülök annak, hogy megadhatom a szót késledelem nélkül a szakértőnknek abban a sorrendben, amit az elnök úr megad, már amennyiben ide tud figyelni. Still then, Mr. Martos, you have the floor. Martos úr, a szó. Köszönöm, köszönöm a meghívást és a kezdeményezést is emberi jogok és demokrácia témájában. Először technikai jellegű megjegyzésem lenne. Szerintem most megállapíthatjuk, hogy a, az emberi jogok és a demokrácia meglehetősen nehéz helyzetben van, és éppen ezért a kihívásnak eleget kell tennünk, vagyis meg kell erősíteni a demokráciát és az emberi jogokat az összes programban. Arra gondolok például, hogy Egyiptomban nem régen a programmal kapcsolatos néhány eh, szemét eh, letartóztattak, és Németországban is gondok voltak az egyik alapítvány tagjai számára. Hát eljött az idő, hogy az EU politikai akaratát érvényesítse, megerősítse, és azt is, hogy milyen kockázatokkal jár ez a projekt. A parlament politikai modelljét illetően az arab muzulmán országokban, Katárban és Szaudarábiában több mint egy millió dollárt költöttek az iszlámista mozgalmak támogatására. Ezzel is számot kell vetni. Kína pedig rendkívül fontos, jelentős propagandát folytat, és például az újságíró képzés során, amit ők tesznek, mi nem ezt várjuk, hiszen ez a szólásszabadsággal kapcsolatos az újságírás. A másik, az EU munkája a demokrácia támogatása jegyében, és itt a múltra utalok, ezzel jövőbeli javaslatokat is teszek. 80-as, 90-es években rendkívül hatékony volt az EU politika a kínai és dél-afrikai átmetet, illetően ezt a két gyakorlatot követtem. Ez igazán nagy siker volt a diplomácia számára és az emberi jogok előmozdítása számára az EU számára. Egyébként ebben a két országban ismerem vagyis ismertük a politikai helyzetet rendkívül jól, és ez nem mindig volt jellemző az EP-re. A másik pedig A másik pedig a kormány szervezetekkel való együttműködést illeti. Az EU világosan elmondta, hogy mi mellett kötelezte el magát szelektív volt a támogatás, nem általában a médiumokat támogattuk, hanem azokat, amelyek specifikusan fontos szerepet játszottak az átmenetben. Dél-Afrikában és, és Csillében is ez volt a helyzet. Ezek az átmenetet segítő tömegtájékoztatási eszközök voltak, és ezek kaptak támogatást. A stratégiát jól átgondoltuk, figyelembe véve az országok sajátos helyzetét. Ebben a két országban kutatóközpontokat is támogatunk. Ezek az egyetemi, akadémiai, a kormány által ellenőrzött intézmények helyébe léptek, és előkészítették az átmenetet és a folytatást. Ezekben az országokban szükség volt arra, hogy autonómiát, tehát függetlenséget, önállóságot tartsanak fel, fenn az érdek logikával szemben. Minél következetesebbnek, koherensebbnek kellett lenni az EU politikája során ezen országok vonatkozásában. A legnagyobb közös nevezőt kellett megtalálni, nem a legkisebbet az emberi jogok terén. A másik, a koherencia alapvető. Az európai politika néhány arab világbeli országgal szemben ma már más. Annak idején udvaroltunk az autoriter kormányoknak, és néhány kisebb projektet valósítottunk meg. Most már az EU-nak világosan el kell mondania, hogy azokat támogatja, akik az átmenet szereplői, és az átmenetnek demokratikusnak kell lennie, és nem pedig az autoriterek és a demokraták közti érdekek egybehangolásának. A rendszer gyorsabb fellépést tesz lehetővé, mert sokszor sok idő telt el, míg reagáltunk az igényekre az odaítélési kritériumokat is át kell tekinteni, ezeknek rugalmasabbaknak kell lenniük. A demokratikus kontroll fontos, de legyen ez hatékonyabb, gyorsabb. Ha helyi szervezetekkel kell együttműködni, akkor nem szabad olyan színben feltűnni, mintha hatalom lennénk, amely túlságosan nagy befolyást akar gyakorolni egy-egy országra és akiket az EU támogatásban részesítünk, nem szabad, hogy a hatalom ügynökei legyenek. A helyi hatóságok is legyenek partnerek, amelyek részt vesznek az átmenetben, és ne pedig a hatalomhoz közel állókat támogassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Carlos Hernández úr, az Európai Demokráciai Partnerség munkatársa, az idhr re kapcsolatos munkacsoport vezetője. Ő fogja észrevételezni a bizottság javaslatát, illetve az előadónk módosítóit 5 percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon gyorsan, tömören fogalmazva, általánosságban véve a civil társadalom oldaláról nézve az EIDHR rendelet, amelyel ugye most foglalkozunk, és a módosítók, amelyeket most uh, megfogalmaznak, ezek mind jó irányba mutatnak, az az általános meglátásunk, hogy ez az eszköz sokkal következetesebb, a célkitűzéseit tekintve úgy tűnik, hogy a különböző emberi jogi demokráciával kapcsolatos e, területeket, célkitűzéseket össze akarja fogni. A civil társadalom szempontjából nagyon fontos az, vagy nagyon érdekes az, hogy a civil társadalom szerepét is e, hangsúlyozzák úgy, mint az átmenet a változás motorja, így látják a civil társadalmat, úgy gondolom ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, különösen az emberi jogok támogatásában fontos szerepet játszanak. És hát úgy tűnik, hogy általánosságban is próbálják konszolidálni, erősíteni, növelni az eszközök rugalmasságát, az igazán nehéz, kényes országokban az emberi jogok képviselőnek védelmét is próbáljuk biztosítani szeretnénk ezeket a mikromechanizmusokat fenntartani a helyszínen, alkalmazott mezősmogat fenntartani, és, eh, és jó lenne, ha ez az eszköz lehetővé tenni azt, hogy a bizottság valóban vészhelyzetben a helyszínen is tudjon rugalmasan reagálni, és úgy tűnik, hogy az arab tavaszra reagálva ez meg fog valósulni ezzel az eszköze. Vannak még függőben lévő kérdések e vitában, az EIDHR rendelettel kapcsolatban három pontra koncentrálnék. Az egyik a komplementaritás, a kiegészítő jelleg, a másik a rugalmasság, a harmadik pedig a demokratikus ellenőrzés ennek az eszköznek. Ami a komplementaritás, a kiegészítő jelleget illeti, hát már hallhattuk eleget, sokszor esett szó erről, a politikai koherencia, a rendkívül fontos, azt nem szabad az asztalról lesöpörni. Az a kérdés, hogy a rendelet megfelelő alkalom vagy hely arra, hogy megvitassuk azt, hogy a komplementaritásnak hogyan is kellene megvalósulnia. A komplementaritás valójában csak ország szinten valósulhat meg, nem pedig a szabályozás felsőbb szintjén. Éppen ezért mind a bizottságot, mind a parlamentet arra ösztökélnénk, hogy, hogy ne éljenek túl sok konkrét, specifikus hivatkozással a rendeletben, ne hivatkozzanak a különböző konkrét eszközökre, hanem inkább általános mandátummal ruházzák fel a bizottságot, hogy a komplementaritást, a kiegészítő jelleget a rendelkezésre álló valamennyi eszköz igénybevételével biztosítsa vannak ugye különböző eszközök, a stabilitási eszköz, az EDHR eszköz is összevethető, és inkább a DCI és a földrajzi eszközök komplementaritását kellene ezt a politikai koherencia céljából támogatnunk. A sok következetlenség az uniós szakpolitikában nem az eszközökből származnak, hanem a politikai döntéshozatalban, a politikai döntéshozók fejében kellene inkább rendet tenni. Aztán nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az rugalmasság, az átmeneti és a vészhelyzetek támogatásának szempontjából az edhr nek mindenképpen rugalmasnak kellene. A javaslatok ezzel kapcsolatban jók, jó irányba mutatnak, az emberi jogi védelmi mechanizmus is ebbe az irányba mutat, az egyszerűsített eljárás, a 100 ezer euróig kiterjedő támogatásokra, ezek mind ebbe az irányba mutatna, fontos a közvetlen támogatások esetében a jelenlegi e, rendszer fenntartása, az ilyen rendkívüli vészhelyzetekre történő reagálásként ezek fontos eszközök, hogy itt valóban be tudjon avatkozni az Unió, korlátozni kell nyilvánvalóan a támogatás mértékét ebben a szakaszban, e, itt, ugye e, ez 1 millió eurós határ megfelelő volt, de ugyanakkor itt hatékonyan a bizottság ennyi forrással nem tud fellépni vészhelyzetben. Aztán a kérdés az, hogy a rugalmasságot hogyan lehet az ellenőrzéssel összeegyeztetni, de ez már nem az összegtől magától függ. De most a kevés időm van, úgyhogy rátérnék a következő pontra. Nagyon fontos az, hogy erősítsük meg, különösen a parlamentet erősítsük meg abban, hogy ellenőrizni tudja az IDHR. E alkalmazását, de nagyon óvatosan kell eljárni, hogy a tekintetben, hogy hogyan is valósuljon meg az ellenőrzés. biztosok vagyunk abban, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok fogják a legjobb módját biztosítani annak, hogy ellenőrizzük a felhasználását ennek az eszköznek, de mindenképpen át kell még gondolni ezt, és Nyilvánvalóan ez még további kérdéseket is fel fog vetni, de most ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, és akkor az utolsó. Lilia Ladály asszony, a tunéziai egyesület a választások integritásáért és demokratikus jellegért önnek adjuk át a szót. Öt perce van. Köszönöm, hogy időt fordítanak arra, hogy a tunéziai civil társadalom képviselőjét meghallgassák, hiszen végül is nekünk kell ezeket a pénzalapokat megkapnunk, vagyis mi vagyunk a célzottak, de a helyszínen még mindig azért harcolunk, hogy országunkban igazi demokrácia legyen. Néhány másodpercben gyorsan szeretném bemutatni az Egyesületünket egy évvel ezelőtt, kevesebb mint egy évvel ezelőtt jöttünk létre, márciusban. Két, 2600 tagunk van, 25 irodánk van az összes tunéziai régióban, de létrehoztunk irodákat Európában és az USA-ban és Dubájban, a Abu Dhabiban és Dubájban a választási megfigyelés szempontjából, céljából választott választó címmel találkozókat szervezünk, és ez a parlamenti választások jegyében történt, a közelmúltban pedig az új struktúrákkal kapcsolatosan tartunk felvilágosítást a jövőbeli választásokat figyelembe véve. ami az EU pénzalapjait illeti, hiszen erről van ma szó. Egész gyorsan szeretném elmondani, hogy ezek a az alapok milyen előnyel járnak a demokratizáció útján járó országok számára. Először is ki kell emelni egy dolgot, mégpedig azt, hogy többé-kevésbé, vagyis valahol ugyanazokat az érdekeket és értékeket valljuk, ezeken osztozunk, és Tunézia demokratikusan szeretne működni. Éppen ezért tudjuk, hogy ma Európa érdeke, hogy olyan szomszédsága legyen, amely lehetővé teszi ezt a demokráciát és ahol létrejön a demokrácia. A másik, milyen képet közvetít magáról nálunk az EU. Egyrészt a semlegesség bizonyos értelemben, és ez fontos nekünk ott a helyszínen, mert sokszor megkérdezik tőlünk, hogy honnan van a pénzünk, és az emberek, ha nem megfelelő helyről érkezik a pénz, akkor visszautasítják. A másik az EU részvétele bizonyos egyensúlyt is létrehoz. Sokan ott vannak Tunéziában, sok hatalom is jelen van, és éppen ezért olyan programokkal foglalkozunk, amelyek a civil társadalmat nálunk érdeklik. A másik milyen hátrányokat figyelünk meg a helyszínen a finanszírozást illetően. Először is a tájékoztatás. Nem elég látható ez a program, nem tudjuk, hogy kiknek szól, és ez azt jelenti, hogy az információt rosszul közvetítik. A másik, nem mindig alkalmazkodnak az új, a forradalom után létrehozott egyesületekhez. Bizonyos kritériumoknak eleget kell tenni, és ezek az egyesületek nem tudják ezt mindig elérni. A másik azok a pénzek, amelyeknek meg kellett volna már érkezniük, még mindig nem érkeztek meg, és ez azt jelenti, hogy nem elég gyorsan kapjuk a pénzeket más adományozókhoz képest. Nem elég rugalmasak, figyelembe véve a különböző költségvetési sorokat. Hát, röviden ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy sikerült összefoglalnom a különböző pontokat, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék előadók részben itt vannak. Anna Gomes kért először szót. Ha kíván, akkor ön lehet az első árnyék előadó, aki hozzászólhat. Köszönöm a meghívottaknak, hogy eljöttek. Köszönöm, amit elmondtak, és azt is, hogy rendelkezésre állnak ha kérdéseket teszünk fel, és Alexander Lanzorfnak is köszönöm azt, hogy ezt a kezdeményezést megtette, és meghívta önöket a vitára. Igen, hasznosak az önök meglátásai. Kiegészítésképpen szeretném megkérdezni a következőket. Mártos úr, Ön a Human Rights Watch keretében dolgozik. Mit tapasztalt? Az EU igénybe veszi az önök szakértelmét? Az ön szervezet csoportjának véleményét? És most az, az arab tavaszról van éppen szó, például Líbiáról. Ott a Párizsi konferencián az EU válasz, vállalta azt, hogy a tömegtájékoztatás képzéséhez hozzájárul. Biztos, hogy szelektívnek kell lenni, támogatjuk azokat a médiumokat, amelyek a demokráciáért és az emberi jogokért küzdenek, a pluralizmus alapján természetesen. de van egy általános támogatás is, például a különböző szakmai, etikai szabályok ismertetése terén. Az EU-nak ehhez is hozzá kellene járulnia. Azt is szeretném tudni, hogy önök önök és a többi kollega úgy gondolják, hogy az EU fő szerepe az, hogy az önök szakértelmét igénybe vegye, és azt a partnerek rendelkezésére bocsássa az arab tavasz országaiban. Hernández úrhoz egy kérdés. El tudnám mondani, hogy a delegált aktusok miért nem megfelelőek a parlament demokratikus kontrolljának erősítésére? Akkor, amikor az emberi jogokról és a demokrációról van szó. Rebály asszony szeretné megkérdezni, Ön beszélt a rugalmasságról, a gyorsaságról. Az EU Tuniszban járt delegáció, tuniszi delegációja körében van olyan személy, aki mint fókuszpont rendelkezésükre áll, akihez fordulhatnak az igényeikkel? Aztán, amikor a semlegességről beszélt, Katárral és szaúd szemben, ez más, mint az USA-val szemben? Az NDI, az amerikai NDI kiképzett választási megfigyelőket Tunéziában. Ön hogyan értékeli az EU szerepét más intézetekkel összehasonlítva, például az NDI szerepével szemben? Köszönöm, elfeltetem elmondani, hogy csak két percre tudom megadni a szót mindenkinek, Franciszka. Hát akkor jól járt az, aki először kapott szót, és ezt nem tudta. Most pedig csak egy kérdést engedjenek meg. És Anna már ezt ezzel felsőtete, ugye? Itt ugye azt mondta, hogy nem a hozzáférés problémájáról van szó inkább a politikai szándék, a politikai akarat problémája lenne ez, vagy a személyzet, vagy különböző szabályozások akadályozzák a tevékenységet. Tehát mi, mi áll a probléma a hátterében? A végrehajtás, a politikai akarat hiányzik, vagy itt vagy ott a rendeletbe kellene egy-két módosítást foganatosítani, és akkor ez megkönnyíteni az életünket, ezen az egyik kérdés. A másik pont, amelyet fontosnak tartok, és ami ezzel kapcsolatos, a, a személyzet, az emberi erőforrás kérdés volt a helyszínen, ahogy Anna is említette ezt, már ez a kérdés, hogy ki illetékes esetben ki tud válaszolni az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Az a benyomásuk, hogy hogy a személyzet számának növelése hasznos, jó válasz lenne a problémákra? If the one sentence, one sentence. Egy, egy mondat, Lambsdorff úr. Lehet egy ige is a mondatban esetleg? Ha nem túl hosszú. Egy kérdésem lenne, a következőről van szó. Az ADHR eszközben ugye megjelenik a választási megfigyelés, és tehát a láthatóság a választás napján is megjelent ebben. De szeretnék még tovább lépni a, a teljes választási körforgás életciklus szeretnénk ugye figyelme követni. És akkor ezzel kapcsolatban kérdésem a három szakértő, ez a, hanem a TOSZ felvetéséhez kapcsolódni. ez itt szelektíven kellene eljárunk, tehát valóban az átmenetet képviselő erőkre kellene koncentrálnunk, vagy teljesen semlegesnek kellene. Matosz, Matosz úr inkább a szelektivitást támogatná, ha jól értem, de hát ezzel nem kockáztatjuk azt, hogy bizonyos politikai erőket kiválasztunk, és csak őket támogatjuk, akkor ezzel a semlegességünk elvész. Ez, ez kockázatot jelentene? Kérem a szakértőket, hogy röviden válaszoljanak a kérdésekre, mert 10 percünk van még, és még Szíriáról szeretnénk szót ejteni. Parancsoljanak. Bon, rapidement, euh, je n'ai pas une Egész gyorsan. Pontosan nem ismerem az EU programjait az arab országokban ahhoz, hogy biztos választ adjak kiemelném, hogy a közelmúltban az Európai Bizottsággal fontos konzultációt folytattunk Oroszországról, abban az értelemben, hogy hogyan kell dolgozni, együttműködni. Az EU moszkvai delegációja együtt dolgozott velünk azért, hogy a kommunikáció biztonságosság tétele ügyében az orosz újságírókat segítsük vagy tájékoztatást adjunk, a másik pedig azok, akik különböző támadások áldozatai, azok által, akik a hatalom emberei. Egy moszkvai újság írót kisegítettünk, és köszönöm az EU gyorsaságát tetéren. A másik, néhány nappal ezelőtt volt egy csúcs találkozó, és ott az újságíró közösséghez fordultunk. Az orosz ügyész bizonyos lépéseiről volt szó, az újságíró gyilkosságok ügyében, és ez nagyon hasznos volt ez a konzultáció. Nemzetközi és helyi civil szervezetekkel együtt lehet működni, például ilyen témákban. A másik a szelektivitás kérdése, ami engem illet, mi, ami az én szervezetemet illeti, a pontos választások mellett vagyunk, azt illetően, hogy az EU hogyan támogasson politikai vagy szociális erőket, főként az átmenet országaiban, ami nem jelenti azt, hogy csak ezt eh, végezzük. A Gomes asszony mondta, az intézményeket erősíteni kell, például a médiaszabályozásban, az állami médiumok igazi médiumokká válhassanak, ez egy másik cél, és vitákat, megbeszéléseket hogy kell folytatni a hatóságokkal és a kormányhivatalokkal. De ki kell mutatni azt, hogy az átmenetet a demokratikus erőkkel hogy vezéreljék, és ebbe kell, hogy segítsen az EU. Köszönöm. Először is, mivel egyetértek az előző választatásban, szeretném elmondani, ha, hogy az emberi jogok ha, ha, ha területén ugye úgy teltünk, mintha semlegesek lennénk, de igazából ki kellene állnunk az értékeink mellett, úgy gondolom ez a kulcsfontosságú üzenete ennek, és itt világosnak kellene az EIDHR eszközön keresztül, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy kiálljunk ezen értékek mellett. Anna Gomes kérdése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. Hát ez egy inkább technikai jellegű vita, itt van még néhány kérdőjel ezzel kapcsolatban. Először is ugye hogyan is definiáljuk magát ezt a jogszabály. Itt ugye nem akarnánk szankcionálni dolgokat. Itt a feltámadáson alapuló jogi aktusokat elsősorban ez a több éves stratégiai tervezésen kereten belül szoktuk aztán is ez egy alapvető része ennek a folyamatnak. Tehát értem a kérdését, de kicsit nehéz itt a két dolgot összehozni, de hogy belemenjünk akkor az ellenőrzés kérdésébe. Nem vagyok biztos abban, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jelen formájukban több befolyást és ellenőrzést biztosítanának az Európai Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy a helyszínen hogyan történik a végrehajtás. Hát a számunk érhetőség ezzel nem növelne. Az Európai Parlament ugye úgy tűnik, hogy részt vesz ugye a, a, ugye a teljes folyamatban, és hogy ha nem vétóznak meg valamit, akkor együtt kell élniük az adott dolgokat, és sokféleképpen lehet itt látni a dolgokat. De én és talán a kollégám is úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy a, a alapuló jogi aktusoknak köszönhetően nem csak a parlament, hanem a tanács és a tagállamok is bekerülnek a képletbe és ezzel kapcsolatban vannak fenntartásai. Amit már korábban is próbáltam elmondani, az, az hogy a megvitatott ügyek a, a, általában ezek a problémák általában a politikai szándék hiányából, a koherencia hiányából adottak, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok egyfajta szűrőként működhetnének a stratégiai tervezés időszakában az EIDHR esetében. Tehát itt azt tudnánk még megvalósítani, amit valóban szeretnénk. Sokan szeretnének erős befolyást adni az Európai Parlamentnek, hogy gyakorolhatja az ellenőrzést és az elszámoltathatóságot az edh kapcsolatban. De hát itt akkor két kérdés merül fel. Úgy gondolom, hogy a feltámzáson alapuló jogi aktusok megfelelőképpen tudnák ezt az ellenőrzést biztosítani. Köszönöm szépen please, but I think you have a wrong opinion. rendben, de úgy gondolom az ön véleménye, nem igazán helyén álló, erről majd még beszélünk később, ezzel nem értünk teljesen egyet. Szeretnék válaszolni a két nekem feltett nagy kérdésre, először is a, az európai semlegességre. A semlegesség jelenben más szerveket, mint az NDI, egyebek. Ott Tunéziában, a helyszínen tény az, hogy az amerikai finanszírozást nem látják az emberek pozitívan. A mi bázisunk nem fogadná ezt el, és sajnos például a MEPI alap esetében volt egy szerződésem, de mégis nemet kellett mondani, mert ezt nem fogadták volna el. Vannak bizonyos kényszerítő körülmények, amelyekkel számot kell vetni ott a helyszínen, és hogyha személyesen nem is avatkoznak bele a választásunkba, akkor talán az elfogadható, de a helyi körülményeket figyelembe kell venni, és amit az emberek nem fogadnak el, azt mi se fogadhatjuk el. rugalmassága, az alapok rugalmassága. Ah, le terrain, le terrain, euh, the, euh, les gens... Ön mit ért az alatt, hogy a helyiek, a megfigyelők minden esetben amikor például a választások után interjút készített velem a sajtó, vagy bárki más, az első kérdés, amit feltettek nekem, az volt, hogy honnan jön az önök pénze, önök finanszírozási forrása, honnan van. Hogyha az USA-t kellett volna hivatkozni, akkor a hitelességünket elvesztettük volna teljes mértékben, mert az USA másképpen lát egy sor politikai kérdést, és ez minket érint, az országot és az embereket egyaránt. Ami pedig az alapok, európai alapok rugalmasságát illeti. Ma úgy látjuk, hogy mások sokkal gyorsabban reagálnak, már tavaly is felvetettem ezt a problémát, amikor szintén meghallgattak engem. Elmondtam, hogy mennyire sürgősek ezek a pénzek a megfigyelő kiképzésében, stb. Sajnos az eljárásokat nem változtatták meg, még a mai napig. A példákat lehetne tovább sorolni végtelen hosszasan, mennyire nehéz ott a helyszínen lépni, azért mert nem elég gyorsan érkezik a pénz. Ha az EU azt mondja, hogy öt napos képzés lesz, és akkor még nekünk nem voltak meg a bizonyos eljárásaink, és Szerettünk volna ezt egy kicsit meghosszabbítani, eh, az eljárásokat, de nem sikerült, és ezért az egész terv kudarcba fulladt. Három év tapasztalat alapján eh, három év tapasztalatot eh, írnak elő, de hát nekünk nincsen annyi, mert csak egy éve volt a forradalom. Úgyhogy ezeket az előírásokat mi nem tudjuk alkalmazni a mi szervezeteink. Még órákig tudnék beszélni, sajnos nincs időnk, de a lényeg az, hogy ezek az eljárások, követelmények nem alkalmazkodnak a mi helyzetünkhöz, pedig van pénz Tunézia számára, és más országok, most nem az öbölmenti országokról beszélek, de látjuk, hogy más egyesületek szemben mi semlegesek vagyunk, politikai véleményt nem nyilvánítunk, pedig van nekünk ilyen. Egyes egyesületek politikai jellegűek, ehhez joguk van, de akkor rögtön pénzt kapnak, akkor, amikor szükségük van rá, és ez nekünk akadály, mert nincsenek alternatív pénzforrásaink, nincs meg ez a rugalmasság. Remélem válaszoltam. Köszönöm szépen, most akkor a további pontokra rátérünk, de úgy gondolom, hogy a legutóbb megnevezett példák nagyon hasznosak, tehát fontos, hogy, hogy rugalmasságot biztosítsunk, eh, hogy a, nehogy a bürokráciai folyamatok álljanak az útjába a megfelelő fellépéseknek és az Európai Parlament ellenőrzésének. Hát, hogyha most három éves tapasztalatot követelnek meg egy olyan esetben, ahol aktuálisan uh, folynak a dolgok, hát ez egy rossz vicc, amit folyik. Éppen ezért úgy gondolom, hogy, hogy ezért itt más követelményeket állítani, és akkor a Lambsdorff úrnak adom még meg a szót. Én csak köszönetet szeretném mondani a szakértőknek, amiért itt voltak eh, körünkben. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez mindannyiunk számára. Azon pontok esetében is, ahol eltérők a vélemények például a feltámasztáson alapuló jogi aktusok esetében, de az utolsó példák, amelyek nagyon konkrétak voltak, ezek különösen hasznosak voltak, ezek megmutatják az EIDHR olyan eszköz, amelyet mindenképpen rugalmasabbá kell tenni, és itt a költségvetési rendeletet is be kell vonni ebbe a folyamatba. Éppen ezért van szükség az európai demokrácia támogató alapra és úgy gondolom, ezt az egészet csomagként kell kezelnünk, ez a döntő, hogy itt ezt összességében egészében tekintsük, ezért nagyon hálás vagyok a szakértőknek, köszönjük szépen, köszönöm azt is, hogy az elnök szerepét átvette Lambsdorff úr. Nyilvánvalóan magasabb szinten töltötte be ezt a szerepet, most még egyszer köszönet részemről, és a, még egy, egy pontot szerettünk volna a mai napon megvitatni, talán kaphatnánk némi információt arról, hogy a Szíriában mi történt, és az Európai Unió hogyan reagált az aktuális helyzetre. Ja, bitte sehr. Warum muss sie sich denn umsetzen? Warum müssen sie sich denn hier umsetzen? Miért kell önnek itt új helyre ülnie, kérdezi az elnök. Mein Gott. Please start. Gott. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételtem újabb szörnyű incidensnek voltunk tanúi. Szíriában civil szír polgárokat öltek meg. Ez azt mutatja, hogy tényleg olyan helyzettel állunk szemben, ahol az erőszak ellenőrizetlenül egyre jobban kétsúcsosodik, és egyre inkább a civil polgárságot célozza ez az erőszak. Ez a helyzet ugye már a, a figyelem középpontjába került a főképviselő, és mi is megpróbáltunk ez ellen felépni a, a nemzetközi partnereinkkel együtt működve. Itt egyfajta ellentmondásról beszéltünk, hiszen minden fő résztvevő érintett azt mondja, hogy eleget tesz a Kofi Annan féle tervnek, de a helyszínen mégis másképp folynak a dolgok. Az egyik legnagyobb probléma, amelyen még mindig szembe kell nézni, az az ENSZ biztonsági tanácsában uralkodó tehetetlenség, hogy itt nem tudunk tovább lépni. A hamai vérontást követően, ahol civilek haltak meg, most a, a főképviselő asszony is a helyszínre fog utazni, és nyilvánvalóan elítéli ezt a brutális erőszakot és a, az öldöklést teljes körű felderítését követeli nem csak ennek az esetnek, ennek a bűncselekménynek, hanem az előző néhány héttel bekövetkezett bűncselekménynek is a hulai vérontás teljes körű felderítését is követeli és arra szólítja fel a nemzetközi közösséget, hogy egyesítse erejét, e- erőit, és hozzon végre megfelelő politikai döntés. Tegnap este részt vett egy isztambuli ülésen a globális terrorizmus elleni fórum peremén került sor erre a megbeszélésre Szíriáról, eszmecserét folytatott orosz képviselőkkel a hét elején. Oroszország ugye kulcsfontosságos szerepet játszik, ő tehet azért, hogy az ENSZ BT-ben vége feloldja ezt a lehetetlen helyzetet. Kofi Annan az ENSZ közgyűlésnek beszámol, illetve a biztonsági társaságos beszámol a legutóbbi fejleményekről, és hát várhatóan új javaslatok kerülnek majd az asztalra, talán ő új javaslatokat dolgozott ki annak érdekében, hogy előrelépés történjen, és biztosítani tudjuk azt, hogy a, a tervét valóban végrehajtsák a helyszínen. A médiából hallhattuk, hogy itt a javaslatok arra is vonatkozhatnak, hogy egy, egy olyan csoport kerül felhetes, amely esetleg az bt t kivezetni a zsákutcából az Európai Parlament jövőti plenáris ülésén itt lesz a Kertiáson főképviselő asszony, és beszámol a partnerekkel folytatott megbeszélésekről és azokról a találkozókról, amelyeken részt vett. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Mindannyiunkat nagyon lesojtott az, amit a tömegtájékoztatásban hallottunk. Még nem igazolódott be, hogy hogy is volt ez a mészárlás. Úgy néz ki, hogy hidegvére 30 gyermeket is kivégeztek. Ez a nyugati Balkán eseményeire emlékeztet annak idején. Oroszországnak itt kult szerepe van, szeretném tudni az, hogy a miniszter helyettes, már nem emlékszem a nevére, néhány megjegyzést tett a nemzetközi sajtónak, és néhány arab képviselő előtt mondta ezt el, vagyis arról is szó volt, hogy változás lehet esetleg Szíriában, itt az elnök személyét illetően Bashar el-Assad talán más, szóval megváltoztatja a véleményét, és talán az talán Oroszország a biztonsági tanácsban másképpen fog szavazni. Szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne nagyobb nyomást gyakorolni Oroszországra, a főképviselő ről beszélek, azért, hogy másképpen járjon el Damaszkusz és a bászista rezsim, hogy lehetne elszigetelni Szíriát és Iránnal való kapcsolatát is kapcsolatára is hivatkozni. Az öbölbeli együttműködési országokról is szó van itt. Nem szabad egy olyan rendszer támogatni, amely büntetlenül lemészárol nőket és gyerekeket. Tudom, hogy mennyire komplex a helyzet. Azt merem mondani, hogy az ellenzék sem angyalokból áll, de a rendszer a milícia számára, a kemény vonalas milícia számára lehetővé teszi, hogy bevonuljon a falvakba és lemészároljon embereket és nőket, gyerekeket, ez az emberiség elleni büntetnek tekinthető. Ha tisztességesek vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hol, tudjuk, hogy hol van a változásnak a kulcsa a nemzetközi hozzáállásban. Oroszországban van a változás kulcsa, de jelen pillanatban nem látom, hogy tudnánk tenni valamit Tudjuk, hogy a szíriai főbűnös házára nem tudunk fél tucat drónt legénység nélkül repülőgépet küldeni, de hát vannak olyan területek, a gazdasági kapcsolatok például, amelyek még nem lettek megszakítva. Tudom, hogy az Európai Unióból vannak még Szíriába menő repülőjáratok, nem tudom, hogy ezek a szíriai állami járatok, vagy európai járatok, úgy gondolom, hogy a Damaszkuszból és Damaszkuszból induló, illetve Damaszkuszba érkező Európai Uniós járatokat mindenképpen blokkolni kellene, és az európai kikötőkből Szíriába induló hajókat is, eh, hajójáratokat is fel kellene függesztenünk, és így kellene gazdasági téren nyomást gyakorolni. Without any political pro- politikai problémák nélkül mondhatom, hogy eh, osztom mindazt, amit tanok úr mondott. A kulcs szereplőit Oroszország, és szerintem az EU-nak meg kell találnia a módját annak, hogy hatékonyabban gyakorolja nyomást, és megnevezze, és hibásnak nevezze meg Oroszországot asszony, köszönöm szépen. A tanácstalanságnak az érzése az nagyon is elterjedt, de úgy gondolom, hogy Oroszország amíg nem hajlandó valamit beletenni a közösbe, és talán nem változik meg a oroszoknak az érdekeltségi helyzet, addig nem fog változni a helyzet. Az oroszok szeretnének vízakönnyítéseket, hogyha ez most éppen téma, napirenden van, akkor meg kell néznünk, hogy Putyin úr, te akkor kapsz vízakönnyítést, hogyha elengeded Assadnak a kezét. Ez az oroszok számára nagyon fontos dolog, de hát teljesen világos, hogy itt ugye adok-kapok folyik, nekünk is valamit az asztalra kell tennünk, ami meggyőzi az oroszokat. A másik pont pedig az ellenzéket illetően az van ellenzéki párt, de nem sikerült az ellenzéki pártoknak az elmúlt fél-háromnegyed évben úgy egyesülniük, hogy egy olyan egység legyen, amelyben valaki részt vesz azok, akik ott a helyszínen harcolnak. Úgy gondolom az Európai Uniónak erős szerepe kell, hogy legyen az ellenzék egyes részeinek az instrumentalizálásának a megakadályozásában meg kell próbálnunk tényleg az ellenzékieket segítenünk ott az országban. Ők sokszor helyi zárt közösségekben vannak, például a szatellit, a műholdas telefonálást támogatni kell, és meg kell adnunk nekik a lehetőséget, hogy Szírián kívül is találkozzanak, egymással összegyűjjenek. Meg kell néznünk, hogy a Szír Nemzeti Tanácsot ez mennyiben teszi illegitimi, mennyiben nem. De hát meg kell néznünk, hogy nagyon nehéz a helyzet a helyszínen. Thank you very much, Mr. Salafranca. Köszönöm szépen, Salafranca úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma semmiképpen el nem fogadható helyzettel állunk szemben. 78 szeméről van szó, és felük, akiknek fele gyermek és nő, az Assad rezsim miliciája gyilkolta le őket. Tegnap török, német, olasz, amerikai és francia külügyminiszter találkozó tartott e, az orosz külügyminiszter is ott volt, de az ő álláspontja elfogadhatatlan mit tehetünk? Elítéljük, ami történt. A jövő héten a plenárison felszólal a főképviselő, de emellett szerintem a nemzetközi közösségnek sokkal erőteljesebb akciót kellene előirányoznia, megértetni a szíriai elnökkel, hogy ami Líbiában vagy Egyiptomban történt, az Szíriában is megtörténhet. Nem maradhatunk passzívak, és nem asszisztálhatunk, nem támogathatunk egy hatalmat, figyelembe véve, hogy milyen mészárlásokat hajtanak végre. Fel kell lépni azért, hogy a dolgok változzanak. Képzelő erőnket is vegyük igénybe. Az orosz-EU csúcs nem volt igazán konstruktív ettéren. külügyi szolgálat. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nagyon rövid lesz, hiszen lesz még alkalmuk arra, hogy a kérdésekre választ kapjanak majd a főképviselő asszonytól, amikor majd jövő héten Strasbourgba utazik, heti Csak néhány szót szólnék először is az oroszországi álláspont meg változtatásával kapcsolatban nem tűnik, hogy itt változtak, mert még korábban úgy nyilatkoztak, és azt a benyomást keltették, hogy hogy Szíriát, a szírhelyzetet Assad nélkül hajlandók lennének támogatni, de az ENSZ BT-ben eddig nem mutatkozott rugalmasok Oroszország. Ami a gazdasági oldalt illeti, emlékeztetnék arra, hogy 15-ször meghosszabbítottuk a, az egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt megkezdett szankciós programot, és talán a következő tanácsi csúcson újabb lépések követik ezt majd. Két nappal ezelőtt egy nemzetközi washingtoni ülésen vettünk részt, ahol a szankciókról volt szó, és megpróbáltunk más unión kívüli országokat is elvenni arra, hogy ezt a szankciós rendszert velünk együtt fenntartsák. Látjuk, hogy szövetségesek és hasonló intézkedéseket ö, foganásítottak, és ez máshol már sikeres volt ami Oroszország megyőzését illeti, igen, sor került egy csúcsálkozóra, ott ezt megvitattuk, a főképviselő hogy folyamatosan kapcsolatban állt az orosz képviselőkkel, hogy megpróbáljon itt változást elérni. Folyamatosan eszmecserék, viták folytak erre vonatkozóan, ami pedig az ellenkez, az ellenzéket illeti sajnálatos módon a szír ellenzék nem egységes, nem sikerült egy egységes platformmal, fórummal megjelenniük és kiállniuk mi valamennyi különböző ellenzéki csoportosulással tárgyalunk, nem csak egyel, a Nemzeti Tanácssal, mi megpróbáljuk ezeket a különböző csoportokat egyesíteni, ugye az arab, liga május elején kudarcot vallott eltekintetben az arab országok ligáját ezzel kapcsolatban meg is kerestük, próbálunk mi itt sikert elérni, amint elmondtam már jövő héten a főkösör asszonytól még többet is megtudhatnak közvetlenül. Köszönöm szépen. I thank you very much. I thank you especially. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ennyire rövid idővel ezelőtt érkezett felkérésünkre megérkezett, és hát ahogy hallottuk, a Kofi Annan terv most már bevégződött. Látjuk, hogy mi történt ebben a faluban. Lelőtték a gyerekeket, a nőket, és utána rájuk is tapostak. ez nem igazán megállapodás, és ezt nem is lehet felhasználni. Úgyhogy más döntéseket kell hozni. Köszönöm.